szintén holnap 12 órakor lesz. És következik a következő napi rendi pont, Milán Guido jelentése, az Adriai és a Jón tenger halászati stratégiája témában. Raportőr úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Először is köszönetemet szeretném kifejezni a bizottságnak a munkáért, és azért, hogy nagy többséggel elfogadta a jelentést. Reméljük, hogy holnap is ez lesz a helyzet a plenáris ülésen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, az Adriai és a Jón tenger halászati kérdése, de mérföldkövet jelent egy olyan gondolatmenetben, amelyet az egész földközi tengeren szeretnénk bevezetni. Milyen kontextusban kell ezt látni, ezt a jelentést? A kontextus azt mondja, hogy a bizottság egy tengeri stratégiát szeretne kidolgozni az Adriai és a Jón tenger számára. Az elmúlt szeptemberben történt egy intézkedés, Horvátországban és Olaszországban átfogó stratégiára törekedtek a makro régióban, és ez is ebbe a keretbe tartozik. Van néhány különlegesség ezekkel a tengerekkel kapcsolatban, erre majd visszatérek. Egy másik fontos szempont, a holnap elfogadásra kerülő jelentésben azzal függ össze, hogy éppen most folyik a közös halászati stratégiájának a reformja. Azután most kezdődik az új 7 éves terv, most dolgozzuk ki a halászati alapba tartozó eszközöket. Ez egy nagyon fontos kontextus, tehát ez egy rendkívül fontos momentum, amikor ezzel foglalkozunk Láttuk, hogy a meglévő szabályozás túlságosan általános ezekre a tengerekre vonatkozóan. Az itt felmerülő problémákat ezekkel nem lehet megoldani. Az adriai tenger az egy zárt tenger a földközi tengerhez képest, és itt gazdaságilag különböző problémák jelennek meg mármint a földközi tengerhez képest különböző tengeri területek, különböző halászati gyakorlatokat folytatnak, és más a nemzetközi háttér is, az át tenger esetében, ahol három ország, Olaszország, Szlovánia és Horvátország határos a tengerrel, más tengereknél mások a szabályok, mások a mechanizmusok, de hát ezek nagyon közel vannak egymáshoz, és gazdaságilag szorosan kapcsolódnak is egymáshoz ezek az országok szintén a földközi tengeri részhez tartoznak. De hát, hogyha nem tesznek semmit, akkor az természetesen mm, nem is hoz semmiféle hasznot, ha nem, nem valósítják meg a megfelelő ellenőrzéseket. És akkor a halászat elszegényedik, és gazdaságilag, társadalmilag csak egy teherré válik. A bizottság, mármint a szakbizottság, és a plenáris ülés azt szeretné elérni, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Legyen egy új cselekvési terv, amely valóban az tagországok együttélését szabályozza a reform kapcsán, másodszorban pedig fontos, hogy ugye a szabályok nem lehetnek általánosan érvényesek egész Európára, vannak különbségek. Ez összefügg egy jelenleg zajló folyamattal is, hogy nagyon erős Európában a regionalizáció, és hogyha azt akarjuk, hogy a szabályok általánosak legyenek, viszont lokálisan alkalmazzák őket, akkor, és ha ez sikerül, ez egy nagyon fontos mérföldkő. Köszönöm a jelentés készítőjének. Négy hozzászólás van előttem. Lenkovics kollega az első hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm a szót. Üdvözlöm a raportőr erőfeszítéseit, aki a jelentés középpontjába az aziai és a jontengeri halászat és mezőgazdaság kérdését helyezi. Ez fontos Horvátország számára, és egy átfogó stratégia az segít a halászoknak minden érintett országban különösen ott, ahol az uniós szabályokat be akarják tartani, a horvát halászok be akarják tartani. Ez az egyik kulcsfontosságú gazdasági tevékenység ebben a régiá, régióban, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy hangsúlyozzák a, a fenntarthatóságát a fejlődésnek, Mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a lakosság elhagyja az ottani szigeteket és az ottani térséget. Köszönöm, Stír úr. Stír úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a raportőrnek a munkájához. Annyit szeretnék mondani, hogy a jelentés előkész testületei már megkezdődtek, mielőtt Horvátország csatlakozott volna. De mi már megállapítottuk, hogy korrekt módon szól a jelentés arról, hogy vannak bizonyos problémák az aziai tengeren, és ezek nem minden esetben foglalkoznak az ökológiai és halászati zónákkal ez csak harmadik országokra vonatkozik, amit Horvátország elfogadott. De a fontos üzenet az az, hogy ennek a jelentésnek a szellemében kell alkalmazni azokat a standardokat, amelyeket Horvátország alkalmaz az ökológiai és halászati zónáiban. Ennek érvényesnek kell lenni az uniós tagállamokban is. Meg kell, hogy feleljenek ennek. Ezt a kérdést mi már felvetettük hiszen ha majd sikerül meghatározni a politikai határ Szlovénia és Horvátország között. Köszönöm szépen, mint horvát képviselő. Én is fontosnak tartom ezt a kérdést. A hal állomány megtartása fontos a régióban, és azok a lépések, amelyek védik az állományt, és megakadályozzák a rendszer fragmentációját és a túlhalászást, üdvözlendők. Üdvözlöm, hogy a parti térségen biztosítani akarják a fenntartható fejlődést a környezeti szempontok figyelembevételével. A tagállamoknak nagyobb ellenőrzési lehetőséget kell adni a földközi tengeri térségben. És ez a zóna lehetőséget adna minden országnak, hogy ellenőrizze a halászatot, és ez pozitívan tükrözné, tükröződne a saját gazdaságukban is. Köszönöm. Köszönöm szépen szót. Látjuk, hogy mennyire fontos mindannyiunk számára, de különösen horvátok számára az Adriai tenger. Mindannyian fel akarunk szólalni. Az Adriai tenger három ország, Horvátország, Szlovénia és Olaszország számára fontos, ezek tagállamai az Európai Uniónak, de Görögország is tagállam, viszont Bosznia-Hercegovina és Macedónia lakossága, Montenegró is amely tagjelölt ország az Adriai tenger közelében vagy partjain található. Nagyon fontos tehát, hogy integráltan kezeljük ezt az övezetet. Az utóbbi időben a szakbizottságban beszéltünk arról, hogy ezt az övezetet egy tengeri övezetként kezeljük. Több kompatibilis zónáról van szó, és nagyon fontos az, hogy ezeknek a fenntartható fejlődését biztosítsuk. Én Dubrovnikból jöttem, ahol öm, két héjú kagylókat termelünk, és e gazdasági ág szempontjából is ez a cselekvési terv rendkívül fontos. Most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen szót. Köszönöm a jelentéstevőnek Milána úrnak ezt a rendkívül fontos dokumentumot. Az Európai Bizottság üdvözli azt, hogy a parlament ismét támogatja azt, hogy az Adriai és Jontengeri régióval kapcsolatos stratégiáját, cselekvési tervét folytathassa. Különösen tengerészeti, tengeri, halászati, akvakultúra, tengeri terület védelmi és az ide vonatkozó kutatási és innovációs dimenziókat érintettük. Azonban a helyi hatóságok, a helyi közösségek számára is nagyon fontos, hogy részt vegyenek ebben a munkában, hiszen csak így lehet sikeres. A stratégiának támogatnia kell a megfelelés kultúrájának az elmélyülését, illetve a halászati tevékenységek megfelelő ellenőrzését. A bizottság meggyőződése, hogy a területen halálományokat kiaknázó összes országnak ugyanazokat a szabályokat kell szem előtt tartania. A halálományok fenntartása tekintetében az is fontos, hogy az új adatokra vonatkozó keret számára a megfelelő információk beérkezzenek. Az Adriai és Jón régió fellendítésére cselekvési tervet fogunk készíteni 2014 első év felére, és szeretném itt most világosá tenni, hogy a jelentéstevő és a parlamenti képviselők javaslatai is ebben tükröződni fognak. Köszönöm. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Ezzel ezt a vitapontot is lezárhatjuk. Holnap kerül sor a szavazásra 12 órakor. Áttérünk az utolsó napi rendi pontra. Ez Eszter de Lange jelentése az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és